Guten Morgen. Wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Ich begrüße Sie zur vorösterlichen Sitzung des Haushaltskontrollausschusses. Ich begrüße Frau Üdvözlöm mindenkelőtt azokat a bátrakat, akik már itt vannak. Ma délben eh, lett volna egy ülés, de nem sikerült feltölteni a napi rendet, mert eh, senki nem volt erre hajlandó, úgyhogy ezt a déli ülést lemondtuk. A napirendel kapcsolatban nem érkezett kívánság a módosításra, ezért a második pontnál elnök közleményei rendelkezésre álló nyelvek, fordítás. Nos, 15 perc múlva meg fogjuk hallgatni eh, kb. egy óránig a magyar számvevőszég jelöltjét, és lehet, hogy majd szavazásnál szükség lesz arra, hogy legyen, meg legyen többség, tehát egy órás lesz körülbelül a meghallgatás. Azután megvitatjuk a Jordániába, Libanonba, illetve Törökországba tett látogatásunkat. Emellett foglalkozunk még a Világbank és a bizottság közötti tavalyi arrangement megállapodással. Ezzel már is a harmadik napi rendi ponthoz érkeztünk, az FC, az Európai Stratégiai Beruházás Alap végrehajtása, ez egy vélemény tervezet. Takula eh, kollega a vélemény előadója, kíván-e szólni? Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony! Véleményem szerint talán az a legjobb, hogyha most csak nagyon röviden eh, szólok hozzá. Mindenkinek eh, szeretnék köszönetet mondani, az árnyék előadóknak, mindenkinek, aki aktívan részt vett eh, a eh, munkában, a vélemény elkészítésében, és legjobb, hogyha rögtön jó hangulatban szavazunk. Rendben, akkor kezdjük is a szavazást. Number one, in favor. Against. Ellene, elfogadva. Kettes módosító mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. Hármas mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. Ellenőrizzük, hármas módosító, ellenőrizzük. Nézzük meg, hogy hogy áll a szavazás. Mi Check is over. And it is rejected. Elutasítottuk. Négyes módosító mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. Ötös mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. Hatos mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Hetes mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. Nyolcas mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. Kilences mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. Tízes mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 11-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 12-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük. 13-as, ellenőrizzük. 13-as. EPP-nél egyel több szavazatot adtak le. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 14-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 16-os, okafogyó, 17-es is, 18-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 19-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 20-as mellette okafogyott, 21-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 22-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 23-as mellette 23-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 24-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 25-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 26-os mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 27-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 28-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 29-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 30-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 31-es mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük a 31-est. 31-est ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 32-es mellette ellene tartózkodik. 32-es mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük, 32-es. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 33-as okafogyott, 1-es kompromisszos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 36-os mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük a 36-ost, sajnálom. Szerintem elittasítottuk, de jobb, ha ellenőrizzük. Egyre több néppárti szavazás van. Lezárom a szavazást. 37-es okafogyott, 38 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 39-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 30-as, 40-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 41 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 42, 41, 41-est ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 41-est. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 42 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 43 oka fogyott, 44 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 45 mellette, ellene tartózkodik. Még egyszer az ellenszavazókat kérem. 45-ös ellen. Elutasítottuk. 46 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 47 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 48-as mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 44, 49 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 50-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 51 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 52 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 53 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 54 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 55 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 56 mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük ezt, 56-ost. 56 lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 57-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 58 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk, 59 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 60-as mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük, szerintem elfogadtuk, de ellenőrizzük, 60-asra ellenőrzés, lezárom a szavazást, elutasítottuk. 61 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 62 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 63 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 64 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 65 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 66 mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük a 66-ost. Szerintem elutasítottuk. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk elnézést. 67-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 68 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 69 mellette ellene tartózkodik. 69-est ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. elutasítottuk. 70-es mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. 71 mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. 62 elfogadtuk. Teljes véleményre most szavazunk. Név szerinti szavazás. Lezárom a szavazást. 22-19 egy tartózkodás gratulálok Takula úrnak, az előadónak. Az FC kibővítése és az alaptechnikai módosítása, európai tanácsadói szervezet, az előadó szeretne ezt szót kérni. Igen, röviden szeretnék köszönetet mondani az árnyék előadóknak, kollégáknak, akik részt vettek a folyamatban és köszönet a gyümölcsöző egyeztetésért, úgy gondolom, hogy most rátérhetünk a szavazásra. Igen, 12-essel kezdjük, 12-es módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk, 13-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk, 14-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk, 15 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk, 16-os, 17-es azonos. Elfogadtuk elnézést, mondja az elnök. Igen, elfogadtuk és akkor 15-17-ig egyformák, elfogadtuk 18-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk, 19 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk, 20-as mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük, ellenőrizzük a 19-est, 20-as, elnézést, a 20-ast ellenőrizzük, mondja az elnök, elnézést. Lezárom az ellenőrzést, a szavazást. Elfogadtuk. 21 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 22-23 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 24 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk, 25 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk, 26 mellette ellene tartózkodik, el, elfogadtuk, 27 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, ellenőrizzük a 27-est, Lezárom a szavazást. Elutasítottuk egyértelműen, elnézést kérek. 28 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 29 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Nem, elutasítottuk, mondja az elnök. Ellenőrizzük a 29-est. Lezárom a ellenőrzést. Elutasítottuk. 30-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 31-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 32-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 33 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 34 ugyanolyan, 36 mellette ellene tartózkodik, 36-os 36-35-öst együtt ellenőrizzük. 36-ost ellenőrizzük. 36-ost, lezárom a szavazást, az ellenőrzést. Elfogadtuk. 35 mellette, ellene tartózkodik. Ellenőrizzük a 35-öst. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 37 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 38 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 39 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 40-es, okafogyott, 41 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 1-es, a mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 42 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 43 mellette ellene tartozkodik, Ellenőrizzük a 43-ast. Lezárom az ellenőrzést. Elutasítottuk. 44 mellette ellene tartozkodik, Elutasítottuk. 46-os részenkénti szavazás első rész mellette ellene tartozkodik, azt hiszem elutasítottuk, ellenőrizzük a 46-os első részét. 46-os első része. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 46-os második része mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk ugyanolyan többséggel. 47 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 48 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 49 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 50-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 51 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. P1-es kompromisszos módosító mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. 54-es és 55-ös mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 56-57 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk, 58-59-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk, 60-as mellette ellene, ellenőrizzük, a 60-ast, 60-as módosított ellenőrizzük, 60-as. Lezárom az ellenőrzést. Elutasítottuk. 61-es és 62-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 3-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 63-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 64 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 65-ös 66-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 4-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 67-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 68 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 69 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 69-es, ellenőrizzük a 69-est, 69-es. Egyet több néppárti szavazatot kaptunk. Nem, most rendben. Elnézést, rendben van mégiscsak az LPP. 69-es. Lezárom az ellenőrzést. Elfogadtuk. Köszönöm. Ötös módosítom, mellene, mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 70-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk, 71 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk, 72 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk, 73 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk, 74 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk, 6-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 75-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 7-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 76 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 77 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk, kettes kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 79-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk, 80-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 81 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 82 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 83 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 84 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 85 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 86 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 87 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 88 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 3-as kompromisszus módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 90-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 10-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 91 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 11-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 92 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 93 mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük a 93-ast. 93 as ellenőrizzük. Lezárom az ellenőrzést. Elfogadtuk. 94 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 95 okafogyott, 96 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 97-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 98 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 99 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 100-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk, 101-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk, 102-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk, 103-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk, 104 mellette ellene tartózkodik. Tudjuk ellenőrizni, 104-es szerintem elfogadtuk, de ellenőrizzük. 104-es, lezárom az ellenőrzést. Elutasítottuk. 105-ös mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk. És akkor most a teljes véleményről szavazunk. Név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálok az előadónak. Tizen... És a, most szavazunk az Európai Fentartható Fejlődési Alapról. Talándor az előadó. Kérdezem, hogy szeretne szót kapni most. Valójában nem. Szavazzunk. Köszönöm szépen. Egy kérdésre lehet nemmel válaszolni. 29-es mellette ellene tartozkodik, elutasítottuk. 30-as mellette ellene tartozkodik, elutasítottuk. 31-es mellette ellene tartozkodik, elutasítottuk. 32 mellette ellene tartozkodik, Ellenőrizzük a 32-est. 32-est ellenőrizzük. 32-est. Lezárom az ellenőrzést. Elfogadtuk. Egyes kompromisszos módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 36-os okafogyott. Kettes kompromisszos mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Kettes módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Hármas kompromisszumos mellette ellene tartozkodik elfogadtuk. Négyes kompromisszumos mellette ellene tartozkodik elfogadtuk. 41-es okafogyott, 42-es mellette ellene tartozkodik elfogadtuk. 43 mellette ellene tartozkodik Ellenőrizzük a 43-ast. 43-as. Lezárom az ellenőrzést. Elnézést, egyértelmű volt. Lehet, hogy túl gyorsan léptem tovább. 44 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 5-ös mellette ellene tartózkodik. Szerintem elutasítottuk, de ellenőrizzük. 5-ös módosító. Lezárom az ellenőrzést. Elutasítottuk. 45-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 6-os mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 46-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 47-es okafogyót, 48-as okafogyót, 49-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 50-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 51 mellette ellene tartózkodik, Elutasítottuk 52 mellette, ellene tartózkodik. Elutasítottuk. 5-ös kompromisszumos mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 8-as mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 56 mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 57-es mellette, elnézést okafogyott, 9-es mellette ellene tartózkodik, Szerintem elutasítottuk, ellenőrizzük a 9-est. 9-est ellenőrizzük, lezárom az ellenőrzést. Elfogadtuk. 58-as mellette ellene tartózkodik. Ki támogatja az 58-ast? Elfogadtuk. Köszönöm. 59-es mellette okafogyott, 60-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 10-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 61-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 11-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 6-os kompromisszos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 64-es mellette ellene tartózkodik, valószínűleg elutasítottuk, de ellenőrizzük a 64-est. 64-es. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, elnézést. 66 65-ös. Mikrofonon kívül hangzik el a megjegyzés. Nem. Nem szavaznak. A rendszer jelzi, amikor túl sok szavazatot látunk. Nem. Elhangzott egy megjegyzés mikrofonon kívül. Válasz az elnök részéről, ők nem szavaznak. Ők nem szavaznak. Nem. Novakov úr nem szavaz. Perc nem szavaz, Pitela úr szavaz, Celler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nem. Igen. Pitello, Celero, Schmidt úr, Celafranca úr, Matrucello, Dajcs úr, Holmeyer és én. Az 8. Mi szavazunk. Nem. Nem. Ne aggódjon. 65-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 66-os mellette ellene tartózkodik. Valószínűleg elutasítottuk, ellenőrizzük a 66-ost. 66-os. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 67-es okafogyott 68-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 69-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 70-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 71-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 72-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 73 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 13-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, Hetes kompromisszumos mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 75-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 15-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 8-as kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 79-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 16-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 17-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 19-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 20-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 77-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 78-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 80-as mellette ellene tartózkodik. Tudjuk ellenőrizni a 80-ast? Elutasítottuk. Nem. Egyetemen elutasítottuk, lezárom a szavazást. Igen. 21-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 22 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 81-es fogyott. 23-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 82-es e mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 24 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 25-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 26 elfogadtuk, 83 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk, 27 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 84 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 85 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 86 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 28 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Most a teljes véleményről szavazunk név szerint. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 18-2 ellenében gratulálok a előadónak. Akik el szeretnének menni most a teremből, szeretném őket megkérni, hogy szépen csöndben tegyék ezt meg, és minél gyorsabban, mert tovább kívánunk lépni. Gálperc Cidikó, a kollégánk kinevezés egyébként a parlament alelnöke, tehát az ő kinevezése a számvevőszék magyar tagjaként Gálpelt asszony. Örülünk annak, hogy a magyar kormány végre egy jelöltet állított, mert mostanáig nem volt ilyen jelölt. Üdvözlöm! kollégin. Üdvözöljük, kedves kolléganő! Ismeri az eljárást, mint mindig a jelölt lehetőséget kap arra, hogy bemutatkozzon, ezt követően az előadó, Tarant kollega kap szót, majd utána a képviselő következnek. Üdvözlöm, öné a szó, képviselőasszony. Thank you very much. Honorable Madam Chair, dear colleagues, Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák, nagy megtiszteltetés számomra, hogy e, itt a szakbizottság előtt megvédhetem e, a jelöltségemet, hogy az Európai Számvevőszék tagjává váljak. Mindenek előtt e, hagyd mondjam el, hogy itt a készségekről, kompetenciákról szól ez a mai meghallgatást, hogy a pozícióhoz kapcsolódó követelményeknek meg tudok-e felelni, és ezért engedjék meg, hogy ezt igazalandó röviden a szakmai hátteremet, tapasztalataimat, amelyek relevánsak ehhez a pozícióhoz, ismertessem önökkel. A szakmai pályafutásom során folyamatosan arra törekedtem, hogy a tudásomat bővítsem, elmélyítsem, újabb és újabb képesítéseket szerezzek, mint mérleképes könyvelő, adó tanácsadó, adó szakértő EU szinten szereztem képesítéseket egyetemi oktatói tevékenységemet felfüggesztettem, mikor az Európai Parlament tagjává váltam, de szakmai munkámat folytattam az IMCO és az ECON szakbizottságokban, és emellett az audit panelért voltam felelős, mint parlamenti alelnök, valamint a dokumentumhoz való hozzáférés is hozzám tartozott. Decemberben eh, habilitáltam, a munkám eh, tárgya a belső piac eh, teljében rejlő lehetőségek kiaknázása volt. Mindig is foglalkoztam azzal, hogy milyen lehetőségeket lehetne jobban kihasználni a belső piac kapcsán. Ennyit a múltamról. Most szeretnék arról beszélni, hogy mi a szakmai hozzáállásom, mint jövendő illetően jövendő számbevője az Európai Számbevőszéknek. Az intézmény fontosságát szeretném mindenek előtt kiemelni. A számbevőszék felügyeleti tevékenysége lehetővé teszi, hogy az emberek, az állampolgárok életét javító intézkedéseket hozzunk. A számbevőszék végső célja ez, hiszen közpénzekből finanszírozott intézmény, és ezért nagyon fontos, hogy a számbevőszék számvevőszék által elkészített vélemények a képviselők számára és a tagállamok számára is iránymutatással eh, szolgáljanak. Eh, fontos, hogy a tanulmányokhoz, elemzésekhez a számvevőszék eh, honlapján hozzá lehessen férni. Kedves képviselők, szeretném megragadni az alkalmat, hogy néhány szót szóljak arról, hogy az auditálás könyvvizsgálat szerint terén szerzett tapasztalataim, korábbi tapasztalataimat hogyan tudom majd felhasználni a operatív technikai fejlemények kapcsán a költségvetési, jogalkotási javaslatokat a számbevőszék már 20 éve készíti. Én korábban előadója voltam több költségvetéssel kapcsolatos véleménynek, a belső piaci fogyasztóvédelmi szakbizottságban. Megvégződve arról, hogy miután vegyes irányítású az EU költségvetése, a tagállamoknak adó, által adott szolgáltatott adatok határozzák meg a számbevészék értékelésének a minőségét is. Ezért fontos, hogy a tagállamok teljes körű releváns, aktuális információt szolgáltassanak a szorosabban kell követni az EP ajánlásait az éves mentesítési jelentések kapcsán. Úgy gondolom, hogy nem mindig kapják meg ezek a jelentések azt a figyelmet, amelyet megérdemelnének. És ugyanígy úgy gondolom, hogy a számbevőszék véleménye a bizottság jogalkotási kezdeményezéseiről rendkívül hasznos. Arról se feledkezzünk meg, hogy az EU által finanszírozott projektekkel kapcsolatos szabályoknak való megfelelés, a teljes elszámoltathatóság rendkívül fontos, de ez még nem garantálja a maximális hatékonyságot és eredményességet, pedig az EU források felhasználásakor erre kell mindenképpen törekedni. A célzott erőforrás menedzsment is különleges figyelmet igényel. Érdekes lenne megvizsgálni, hogy vajon az EU források hozzáadott értékét figyelembe veszik-e a tervezési folyamat során. A minőség ellenőrzés kapcsán kulcsfontosságú, hogy rendszeresen ellenőrizzünk minden intézkedést, amelyek a számbevőszék ajánlásainak az eredményeként keletkeznek a nemzeti felügyeleti hatóságokra kell, hogy tudjon hagyatkozzon az Európai Számvevőszék. Meg kell, el kell kerülni a munkák megkettőzését, a szükségtelen adminisztratív terheket. Hosszú hagyományai vannak ilyen e, együttműködésnek, például az Intosai e, keretében jelentős javulást sikerült elérni, például a módszerek e, standardizálása révén. Az is nagyon fontos, hogy a nemzeti audit eredményeket beépítsük a számbevőszék tevékenységébe, és látok lehetőségeket további közös ellenőrzésekre is. Véleményem szerint egy másik prioritás az lenne, hogy a nemzeti számvevőszékek jobban koncentráljanak az EU források ellenőrzésére. Egy jó gyakorlatra egy jó példa az, amikor a nemzeti parlamentek ezeket a jelentéseket megvitatják, megfogalmazzák a következtetéseket, és ezzel hozzájárulnak a források jövőbeni jobb és hatékonyabb felhasználásához. A nemzeti audit tanúsítványok szélesebb körű felhasználása kulcsfontosságú lehet én az Európai Számbevőszéket az Európai Parlament szoros szövetségesének látom. Ugyanaz a missziónk, az EU adófizető polgárai érdekeit kell védenünk. Amennyiben megválasztanak, független és Független tagként, elfogulatlan tagként minden erőfeszítést meg tudok tenni a felügyeleti, elemzési és tanácsadó munkám során, hogy az Európai Unió szükségleteit, érdekeit szolgáljam, megkönnyítsem a közpénzek eh, szabályszerű felhasználását és az EU intézmények megfelelő irányításának fenntarthatóságához hozzájárjuk. Köszönöm szépen a figyelmüket, és várom a kérdéseiket. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen ezt a bevezetőt. A jelentéstevő kapja most meg a szót, aki összeállította a jelentéstervezetet. A kérdőív, illetve az írásos válaszok alapján Tarándúr tessék. Elnézést, elnök asszony. A tolmácsolást figyeltem, ezért nem hallottam azt, amit mondott. Köszönöm szépen először is a jelöltnek az elmondottakat. Habár az élet nagyon unalmas Luxemburgban, biztos vagyok abban, hogy ön a tevékenységével majd feldobja azt. Luxemburg egyébként nagyon kicsi ország, Magyarországhoz képest is az. Mindig szoktam kérdezni a jelöltektől, Önnek először is egy nagyon különleges kérdést szeretnék feltenni, ugyanis ön európai parlamenti képviselő volt eddig. A kérdés tehát az, hogy mennyire lesz kemény az európai parlament saját tevékenységével kapcsolatosan, és a parlament pénzköltésével kapcsolatosan hogyan kívánja hatékonyabbá tenni az Európai Parlament költségvetésének végrehajtását a parlamenti tapasztalatai alapján. A második kérdésem elméletibb, filozófiaibb, ha úgy tetszik, és rögtön válaszolnék is rá jó magam, mert szerintem a politikusi pályafutást követően nem til tilos, hogy valaki egy másik pályán folytassa a tevékenységét, de hogyha ön a saját tevékenységét fogja auditálni, vagy ellenőrizni, ha úgy tetszik, a parlamentet vizsgálja, akkor hogyan tudja a két szerepet külön választani? És harmadsorban a közép-európai egyetemet hová is kellene áthelyezni Budapestről? Ez a harmadik kérdésem. Köszönjük szépen, Gálpelc asszony, válaszolhat tessék. Köszönöm szépen, köszönöm a raportőrnek az elkészített jelentést azokat a beszélgetéseket is amiket folytattunk ebbe a tárgyba és a hasznos tanácsait is köszönöm. természetesen az első kérdés az hogy európai parlamenti képviselőként politikusként hogyha úgy tetszik hogyan fogom folytatni függetlenül és tárgyilagosan azt a tevékenységet aminek a politikai döntéseit most meghozom mint emltettem a felvezetőmben alelnökként az audit panelért vagyok felelős tehát tulajdonképpen eddig is a parlament belső ellenőrzési tevékenységét folytattam és a szabályok szerint ott is egy függetlenséget kell biztostanom és tárgyilagosságot. ezt úgy érzem hogy sikerült az elmúlt években megtennem nem merült fel kétség hogy részrehajló voltam vagy politikával túlfűtötten hoztam volna meg a, döntéseimet. egy kritikus pontja van egyébként ennek a kérdésnek és én is sokat gondolkoztam rajta nyilván ez a two thousand and seventeen es büdzsére vonatkozik hiszen jól emlékszem arra amikor ön előterjesztette a büróban a javaslatát mi mindannyian döntöttünk erről a parlamentben tehát effektve ennek a, megszavazásában tevékenyen részt vettem és felmerül az a kérdés hogy helyes e hogyha ennek a végrehajtását ellenőrizni fogom. én azt gondolom hogy ebben az évben nem. azt gondolom hogy nem helyes hogyha ennek a végrehajtását ellenőrizném természetesen ez fel sem merül ennek a lehetősége eh, mert hogy úgy tűnik hogy nem is ebben a E, kamarába fogok tartozni majd és kizárt hogy ezt a e, tevékenységet el tudnám végezni de eddig is úgy tettem különösen akkor amikor e, a dokumentumokhoz való hozzáférés mint szakterületem alelnökként szembesült azzal hogy például magyar kérdés van mert hogy magyar újságrók is kérdeznek magyar polgárok is kérdeznek akkor úgy éreztem hogy nem helyes nem helyénvaló hogyha ezeket a kérdéseket én válaszolom meg ezért jeleztem hogy ebben a e, tekintetben az összeférhetetlenségem e, sérül és átadtam másnak a válaszadás és a vizsgálatnak a e, lehetőségét. ami pedig a ceu t illeti hát én nagyon remélem hogy sokáig budapesten marad és a legaktvabban és a legjobban fogja végezni a tevékenységét. én bzom abban úgyis mint volt egyetemi oktató és úgyis mint most jelen pillanatban az európai parlament tagja. köszönöm szépen! Van e jelentéstevőnek esetleg még kiegészítő kérdése? Nem, köszönöm szépen, elnök asszony nincs. Akkor a szakbizottsági tagok következnek, Ayala Szender asszony. Köszönöm, elnök asszony. Gápec asszony megjelent itt a szakbizottság előtt, mint jelölt először is. Lenne egy kérdésem, ugye ön szakértő, szakmailag felkészült adózási témákban. Szeretném megkérdezni, hogy Miért? Tehát itt a szakbizottságban szükségünk van, bár Dajcs kolléga nagyon aktív, de jó lett volna, nagyon örültünk volna, hogyha ön is tagja lett volna a mi szakbizottságunknak. Ahogy tudja, az egyik fontos téma, amivel egyrészt a számvevőszék, másrészt általában az Európai Unió és intézmények foglalkoznak, hogy egy eredményorientált költségvetést állítsunk össze. Ez nem csak azt jelenti, hogy a számvevőszéki audit kemény, egyszerű, szám, számszaki könyvelési, költségvetési végrehajtás ellenőrzés kell, hogy legyen, hanem azt is jelenti, és ezt most mélyítjük el ezt a témát, hogy elemezni kell az eredményeket. Szeretném azt elmondani, hogy valójában aggályos számomra, hogy az ön pártja, illetve az ön kormánya nem csak jelentős anti-európaizmust mutat föl, hanem ennél talán súlyosabb, hogy határozottan ellene van olyan fontos európai szakpolitikáknak, mint például a migránsok integrációja, a menekültek befogadása, integrációja. Ezért azt szeretném megkérdezni, hogy ön hogyan értékeli ezt a politikát? Biztosak kell, hogy legyünk abban, hogy ön valóban független, és ez a függetlenség érvényes akkor is, amikor elemezni és ellenőrizni kell azt, egyrészt a költségvetés végrehajtását, de nem csak a költségvetés végrehajtását, hanem az igényeket is. Ugye a számvevőszék egyrészt kimondja, hogy jól történt-e a pénz elkötése, vagy nem, de másrészt azt is megvizsgálja, hogy elégséges, vagy elégtelen -e bizonyos szakpolitikákra szánt pénz mennyiség. És ezt kérdezném, hogy ilyen esetben ön valóban független lesz-e, hiszen ezt láttuk természetesen a mostani feladatai ellátása során, de azért ebben kérek egy megerősítést. Következő kérdésem. Mi a véleménye egy olyan aspektusról, amiről most folytatjuk a eszmecserét, a kohéziós alapok és az FC alapok, az úgynevezett Juncker terv kapcsolata. Ugye erről folyik most az eszmecsere, és szeretném megkérdezni, hogy erről van-e már kialakult véleménye. Végül a következő kérdésem, az elnök azt, hogy nagyon jól mondta, hogy egy év óta várjuk a számvevőszék magyar tagjának a megújítását, úgyhogy nagyon örülünk annak, hogy ön a jelölt, annak is örülünk, hogy egy nőt jelöltek, és annak is, hogy a kollégánk természetesen, de azt is szeretném megkérdezni, hogy milyen dátumtól fog indulni az ön megbízása, május 1 -e, vagy június 1 -e jöhet szóba. Köszönöm. Köszönöm szépen jelenes Szender képviselő asszonynak a kérdéseket. Hát őszinte leszek, eh, nem az én nevem volt az első, aki felmerült a eh, számvevőszékkel kapcsolatban de úgy tűnik hogy az utolsó és itt állok vagy ülök éppen önök előtt és a eh, meghallgatásom történik és ennek őszintén elmondom nagyon örülök. nagyon örülök annak is hogy annak a munkának amiben közösen voltunk részesei hogy minél több női vezető legyen annak most egy tanúbizonyságát eh, sikerült tenni a sikeres meghallgatás után remény van arra hogy egy női taggal bővül az a testület amiben hát nem sok nő van tehát eh, az egyensúlytól még elég messze vagyunk. Eh, ami azt illeti hogy mikortól hát nem tudom a döntés nem az én kezemben van a döntés a tanács kezében van amit döntenek természetesen én azt a döntést eh, el fogom eh, fogadni. nagyon szívesen vettem volna részt a kontnak a, a munkájába úgyis mint adótanácsadó szakértő ezen a területen de hát tamás volt az első a sorba, ő hamarabb itt volt és illetlenség lett volna hogyha kitúrom őt ebből a pozícióból. ezért orientálódtam olyan szakbizottságok felé ahol nem volt magyar tag és ez szakmai bizottság volt nekem akár az imco bizottság akár az econ szakbizottság mind a kettő profilba illett és azt kell hogy mondjam hogy a belső piac tekintetében meg is találtam azt a kutatási területet amiben újra bevethettem magam és úgy látom hogy óriási potenciálok vannak a belső piacban és nagyon határozottan lépéseket kell tennünk annak érdekében hogy ezt ki tudjuk aknázni. éppen ezért fontosnak tartom az ön második kérdését vagy második kérdésrészét ami arról szól hogy hogyan. Hát először is ahhoz hogy eredményeket tudjunk elérni nem elég a szabályszerűséget vizsgálni az auditok alkalmával. azt is mondhatnám hogy az a minimum követelmény hogy megfelelünk e a jogszabályoknak ott mindenkinek meg kell felelni ami a probléma e, az az hogy hogyan felelünk meg. lesz ennek valamiféle hozzáadott értéke az európai uniós szempontból a tagállam szempontjából a projekt szempontjából vagy összességében ez elmarad az eredmények elmaradnak és a mi stratégiai tervünk ami jelesül az eu two thousand and twenty az nem éri el azt a célt amit szépen megfogalmaztunk tehát nem tud kiteljesülni ezért én mindenféleképpen azt támogatom hogy sokkal inkább teljestményauditokat végezzünk azzal egy időben hogy a szabályszerűségeket is megnézzük természetesen ez nem helyettestheti azt ehhez viszont jó indikátorok kellenek. ha visszaemlékszünk képviselőtársaim arra amikor a legelső növekedési jelentéssel foglalkoztunk és azokat fogadtuk el akkor a legnagyobb probléma az volt hogy a tagállamok a céljaik elérése érdekében mindenféle indikátorokat használtak ezek mennyiségi indikátorok is voltak és minőségi indikátorok is. egyesével persze lehet ezeket a teljestményeket elemezni de ha az indikátorok nem jól kerülnek megállaptásra akkor az összehasonltó elemzések elmaradnak sem időben sem térben nem tudunk összehasonltást végezni. ezért fontos hogy a teljestményauditok irányába lépjünk el mert összességében az a fontos gondolom mindannyiunknak hogy az egy euró befektetés milyen hozzáadott értéket fog megjelenteni annak a stratégiának mentén ami, felálltásra került. természetesen azt is tudom hogy ehhez nagyon jó információkra van szükség. örülök annak egyébként hogy a számvevőszéknek az utolsó jelentése amit ön is idézett eh, ami pontosan a a partnerségi megállapodásokat vizsgálja azt a megállaptást tette hogy ezek az indikátorok javtásra szorulnak és fogalmi meghatározásokban is egységesteni kell tehát nem mindegy hogy ugyanazt a fogalmat az egyes tagállamok hogyan használják ezért eh, mindenféleképpen ebbe az irányba eh, célszerű eh, tovább lépni. az hogy független leszek e az hogy részrehajló leszek e E, ezek a kérdések bennem fel sem merülnek. én a politikai pályafutásom előtt e, az egyetemen e, dolgoztam akkor is volt véleményem de nem kérdőjelezte meg senki a szakmai függetlenségemet sem azt hogy a hallgatóimat politikai véleményemtől függetlenül tantom sem azt hogy a könyveimben nélkülözök minden politikai véleményt mert hogy szakmáról van szó. ez egy szakmai testület aminek a függetlenségét biztostani kell és én azt gondolom egyébként hogy eh, parlamenti alelnökként sem ragadtattam el magamat és nem voltak olyan véleményeim ami akár eh, eh, problémát okozott volna. tehát arra a kérdésre <clears throat> hogy a függetlenségemet és a összeférhetetlenséget azt biztostani fogom természetesen igen amennyiben ez a hearing kedvező és támogató véleményt eh, ad rólam ami nagyon fontos számomra ennek hiányában nem tudom ezt a munkát elkezdeni eh, akkor természetesen ezt azonnal biztostani fogom de a képviselőtársaim visszatekintenek az elmúlt hónapra bár nem gondolom hogy a legfontosabb dolguk az volt hogy az én életemet vagy pályafutásomat ksérjék akkor azt tapasztalhatják hogy mióta a hivatalos jelölésem megtörtént semmiféle hangsúlyozottan nem volt semmiféle olyan megnyilatkozásom ami már most a függetlenségemet sérthette volna. én azt gondolom képviselő asszony minden kérdésre válaszoltam. elnök asszony! Köszönjük szépen, még nyolc kolléga jelentkezett, hogy kérdezne. Mindenkitől azt kérdezni, kérném, hogy röviden fogalmazzanak, és a jelöltől is ezt kérném, Novakov kolléga. Thank you, Chair. I'll be brief. Köszönöm, elnök asszony, rövid leszek. Mindig pozitívan állok hozzá, amikor egy kollégánk, egy képviselő jelölt kijelölik számvőszégi taggá, úgy tűnik, legalábbis számomra az én véleményem az, hogy ez egy biztonságos útja, biztos útja annak, hogy biztosítsuk a jó kapcsolatot a számvevőszék és a parlament között, és úgy gondolom, hogy ezen a területen van lehetőség a jobbításra. Kérdésem a néppárt frak koordinátor nevében kell, hogy fölteszem ezt a kérdést, mert sajnos nem tud itt lenni az ülésen. Gál az hogy a CV-jében és az írásos válaszokban és egyébként európai parlamenti képviselőként és alelnökként is úgy tűnik, hogy nagyon jól biztosította, bizonyította, hogy ismeri az európai pénzügyi rendszert és az auditor, audit eljárásokat is, amik ehhez kapcsolódnak. Azt is bizonyította, hogy a jó gyakorlatok alapján a hatékonyabb, felelősebb politikai döntések tekintetében készen állt a jobbításra, és jó elképzelései voltak. Szeretném megkérdezni, hogy konkrét módon hogyan kívánja lefolytatni azokat az eljárásokat, vagy jobbítani azokat az eljárásokat, amelyekkel a számvevőszék a feladatát ellátja, hogyha kinevezik a mentesítési eljárás és más monitorozási módszerek tekintetében nagyon fontos, hogy minőségi információ álljon rendelkezésre az EU alapok hatékony felhasználása tekintetében azért, hogy olyan szakpolitikákat és olyan szabályokat lehessen kidolgozni, amelyek alapján jobb lesz az EU pénzek kibocsátása, elköltése. Lesz a kezdeményezése a teljesítmény alapú audit tekintetében. Második kérdésem, a speciális jelentés a számvőszékben az elmúlt tíz évben 2007-ben 9, ebben az évben, illetve tavaly 36 volt az ilyenfajta vélemény. Milyen elképzelései vannak e tekintetben? Az Európai Parlament nem tudott ilyen mennyiségű külön jelentéssel elbánni, és milyen elemeket, mennyiségi adatokat kíván ön hangsúlyozni a tekintetben, és milyen módosításokat fog javasolni. A Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottság a parlamentben mindig hangsúlyozza, hogy szoros kell, hogy legyen az együttműködés a számvevőszéki tagok és a parlament között. Mivel önnek átfogó tapasztalata van, az Európai Parlamentben és széleskörű kapcsolatai, hogyan gondolja, hogy eh, kihasználja majd ezt az előnyét azért, hogy tovább javítsa a parlament és a számövőszék kapcsolatát? Köszönöm. Képviselő úrnak a kérdését, és azon keresztül pedig köszönöm eh, Szalvamot képviselő úrnak, hogy eh, ezeket a kérdéseket összeállította kezdem azzal ami az első témakör volt a teljestmény auditnak a kérdése. kicsit már érintettem az előző válaszomban is. meggyőződésem hogy az európai számvevőszék egy jó utat választott akkor amikor a teljestmény auditokra nagyobb figyelmet összpontostott azt is mondhatom hogy erőforrásokat csoportostott át. nagyon fontos hogy ehhez a teljestményaudithoz eh, azonban jó minőségű információkra van eh, szükség a jó minőségű információk alap amit a tagállamoknak kell biztostani tehát ez nagyon fontos hogy a tagállamok releváns információt adjanak megfelelően naprakész információt adjanak és egy olyan rendszerbe érkezzenek be ezek az információk ami alkalmas arra hogy a számvevőszék auditorai azt a munkát végezzék el amit elvárunk tőlük mert ellenkező esetben ott lesz a hibahatár meg ott lesz az hogy nem tudnak eh, megfelelő munkát elvégezni és végén nem tudnak megfelelő nyilatkozatot sem tenni. e, e tekintetben egyébként az európai bizottság e, pontosan az éves integrált pénzügyi jelentés csomagjával kapcsolatban jó irányba lépett el és én azt gondolom hogy ez e, össze fog érni és egyre határozottabb és egyre eredményesebb lesz ez a teljestmény azonban el szeretném azt is mondani hogy és még egyszer hangsúlyozni hogy a teljestmény audit sohasem mehet a jogszerűséget és a szabályszerűséget vizsgáló auditnak a rovására azoknak a kárára egy picit érintettem a hiba arányt amit én nagyon nagyon fontosnak tartok és megőrzendő értéknek is azonban nem gondolom hogy elegendő hogyha csak erről az oldalról történik az értékelés. és még egyet gondolok az sem jó ha évről évre újabb és újabb módszereket találunk ki újabb és újabb összehasonltó módszereket mert a végén időben nem fogunk tudni összehasonltást tenni nem lesz olyan idősorunk ha úgy tetszik aminek alapján az összehasonltást megtehetjük. és egy utolsó megjegyzés a teljestményaudithoz nem szabad elveszni a részletekben meggyőződésem tehát olyan indikátorok kellenek aminek az előálltásához E, az információk előálltásához nem kell szükségtelenül nagy e, háttérmunka hanem ezek a rendszerből előállthatók e, könnyedén és kész az a háttérrendszer amiből ezeket elő lehet álltani ez a tervezéstől megjegyzem a stratégiai tervezéstől tart az ellenőrzésig és itt hiányzik egy láncszem nekem amikor megtörténik az ellenőrzés és a visszacsatolás és ezt úgy érzem pont a parlamentnek a munkája és a parlamentnek a richard e, jelentéseinek a javaslattétele hogy azok visszacsatolásra kerüljenek a számvevőszék munkájához és végső soron a jogalkotáshoz tehát a parlament és a számvevőszék természetes szövetségesei egymásnak. önök érzik a legjobban hogy ez a munka mennyire komoly és ez a, az önöknek a nagyszerű munkája is hogy ez ilyen szinten megvalósul. Ezt, ez azonban kétirányú kommunikáció nem csak az önök kommunikálnak a számvevőszék felé hanem én úgy érzem a számvevőszéknek is meg kell tenni és ez akár napi szinten is meg kell hogy valósuljon. ami a külön jelentéseket illeti hát megnéztem idősorosan hogy mennyivel kezdődött ez a külön jelentés és ez, ez nagyon megnövekedett. ez akár jó is lehetne egyébként hogy a külön jelentéseknek a száma ilyen nagy azonban nem persze kvülről jövök még nem kvánok kritikát gyakorolni rögtön a következő remélem következő munkahelyemnek munkájával kapcsolatban de mégis azt gondolom hogy túl sok ezeknek a száma és lehetne egy kicsit koncentráltabbak vagy koncentrálni ezeket akár tematikusan is lehetne összehozni ezeket a jelentéseket. négy a thirty six jelentésből egyébként négy jelentés foglalkozott a munkanélküliség kérdésével. persze nagyon fontos a fiatalok munkanélkülisége különösen fontos kérdés nem véletlen hogy eh, az ifjúsági garancia is előjön meg nem véletlen hogy mi is six four milliárdot eh, eh, nevestettünk a költségvetésbe ugyan three two milliárdot a költségvetésből és egyébként az esza ból pedig még three two milliárdot. fontos területről van szó four five millió olyan fiatal van persze akiknek nincs állásuk sőt nem oktatják őket tréningeken sem vesznek részt nagyon fontos kérdés de négy jelentés ugyanebben a témában nem gondolom hogy azt a célt szolgálja hogy hangsúlyozzuk hogy ez mennyire fontos talán eh, jobban lehetne eh, koncentrálni őket. másrészt pedig az időszerűség az időszerűség a legfontosabb. Eh, az európai parlament akkor tudja használni a külön jelentéseknek a megállaptásait hogyha azok időszerűek nem vesztik el azt a tartalmat ami miatt elkezdték őket. ez függ az előkésztésnek a hosszadalmától a választott módszertől de nem lehet hogy akár emlékezzünk pont a migráns jelentés jut eszembe sajnos de az abszolút elvesztette az aktualitását amikor tárgyaltuk mert már réges-régen az események elsodortak bennünket és olyan számokról beszéltünk ami már eh, nem állta meg a, helyét. úgyhogy a visszacsatolásnak az időszerűségnek az információk naprakészségének nagy jelentőséget eh, eh, tulajdontok és ezáltal hogyha ez az együttműködés sikerül akkor úgy gondolom hogy a mi munkánk is összességében számvevőszéki oldalról európai parlament oldaláról eredményesebb lehet és az a feladat amit számon kérnek rajtunk a közpénzekkel való gazdálkodás eredményessége és szabályszerűségének a vizsgálata az hasznos információkat fog adni. köszönöm. a gue frakció képviseletében flanagan kollega. Köszönöm szépen. Azzal kezdeném, hogy nagyon pozitívum az, hogy hölgy most a jelölt, ez nem gyakran fordul elő, pedig ugye a lakosság 50%-áról van szó, és hogyha planétán élő embereknek a felét, a nőket olyan ritkán látjuk ilyen pozíciókban. Ez tehát öröm. Nos, ön a Fidesz párt tagja, nem tudom, hogy jól ejtettem -e ki, mondja a hozzászóló, de úgy tudom, hogy ön négy éve alelnöke is volt ennek a pártnak 2010-ig és én könnyebben választanék meg bárkit is, aki ennek a pártnak a tagja, hogyha egy megfelelő nyilatkozatot hallanék, és nem olyasmit hallanék, hogy minden potenciális migráns potenciális veszélyt jelent, és eh, a migránsok nem, nem, nem gyógyszer eh, a migráció, hanem méreg, és ezt akarják lenyeletni velünk. Tehát ilyeneket mond az ön pártjának a vezetője. És a kérdésem az, hogy ön mit tett annak érdekében, hogy ezeket az állításokat eh, azért megkérdőjelezze. Eh, az én családom, illetve a feleségem családjából eh, tízből kilencnek Londonba kellett menni, munkát eh, keresni, és az ön vezetője szerint mi vagyunk a legrosszabb típusú gazdasági bevándorlók. Tehát hogyan várhatja el, hogy valaki olyan valember, mint én, akinek két bátyja és két húga Londonban migránsként született gyakorlatilag, hogy ön támogassa amit, amikor az ön vezetője a migránsokkal azt mondja, hogy ezek, ez méreg, biztonsági kockázat, terror kockázatot testesítenek meg. Miért szavazzak én önre, amikor nem utasította vissza ezeket a szörnyű szavakat. Nem éreztem azt, hogy az ilyen megnyilvánulások után ön reagált volna, pedig az ön vezetője gyerekeket is ki akar toloncoltatni az országból. Tehát mondja meg nekem, hogy milyen csodáért szavaznék én önre. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy itt természetesen most Gálperc eh, Ildikó asszonynal foglalkozunk, és nem a magyar kormány eh, eh, miniszterelnökével. Gálperc asszony, parancsoljon. Köszönöm Flanagan képviselő úrnak a kérdését. Azt is mondom, hogy megértem a, a kérdését én is örülök hogy egy hölgy ül önnel szemben és annak is örülök hogy hölgyként eh, válaszolhatok a kérdésére bár hogy az egyensúlyt megteremtsem nadrágban jöttem ma és eh, gy próbálom az egyensúlyt eh, képviselni hölgyként. ami pedig a fideszt illeti nem négy éve vagyok az alelnöke two thousand and five től vagyok ennek a pártnak az alelnöke és a női tagozatnak az elnöke és azon elvek mentén és azon értékek mentén amit eh, képviseltem és elértem eh, akár családpolitika eh, vonatkozásában hogy az rott anyagomban is bemutattam igazán büszke vagyok a teljestményemre és azt gondolom hogy jó lépéseket tettünk. persze megértem azt is hogy nem minden kérdésben gondolunk, gondolkodunk egyformán. számomra egy dolog fontos hogy a mai hearingen szakmai kérdésekben egyformán gondolkozzunk. az hogy politikailag különböző értékeket vallunk az szerintem az európai parlamentben rendjén van az európai számvevőszékben már nincs rendjén ott a függetlenséget és a szakmaiságot kell szavatolni. én megpróbáltam bemutatni az rott anyagomban hogy az eddigi munkám során ezt megtettem tehát az eddigi munkám a garancia arra hogy amit a múltban meg tudtam tenni a jövőben is meg tudok tenni. persze megértem hogyha önben kételyek vannak én továbbra is azt tudom kijelenteni hogy szakmailag függetlenül és minden befolyástól mentesen fogom ezt a tevékenységet végezni és azt is el tudom fogadni hogyha ön nem fog megszavazni e tekintetben. de mégis azt kérem hogy mérlegelje azt hogy itt egy szakmai meghallgatás van az én szakmai meghallgatásomról van szó. nem hiszem hogy eh, szakmai múltamban olyan pontokat talál ahol a függetlenségem vagy a szakmaiságom sérülhetett volna én azt szeretném eh, kérni öntől hogy bzzon abban hogy amit a múltban megtettem a jövőben is meg fogok tenni és azt gondolom hogy ez egy igazi szakmai munka. ami az európai unión belüli szabad mozgást illeti én azt nem migráns kérdésnek kezelem. az európai unión belüli szabad mozgás az egyik alapjog. az hogy melyik tagállamból ki hová megy dolgozni az azt gondolom hogy ez egy alapvető dolog. ha tehetném én a fiatalokat mindig elküldeném sőt a hallgatóimnak mindig azt mondtam hogy próbálják ki máshol a tudásukat és tegyenek hozzá ehhez a tudáshoz mert az az ő előnyükre fog válni és végső soron a tagállamoknak az előnyére fog válni. hogyha összehasonltom például az európai unión belüli munkaerő áramlás százalékos mértékét az five hundred millió mostani polgárhoz mondjuk usa val akkor azt mondhatom hogy ez mélyen alatta van ez a szám. miért beszélünk arról hogy ez a szám magas? nem magas sőt azoknak a fiataloknak akik munkanélküliek pontosan jó lehetőségeket tudnánk teremteni hát erről szól az ifjúsági garancia programunk hát erről szól az a six four milliárd amiről eh, szavaztunk amiről azt hisszük hogy el fogja érni a célját hogy olyan eh, knálatot tudunk ezeknek a fiataloknak biztostani amivel munkát fognak találni hogy nem azzal szembesülnek amikor kijönnek az iskolapadból hogy nem lesz munkájuk és ez lesz a követendő példa. mindannyian ezért dolgozunk ez lenne a közös jövőnk és ennek én a szakmai oldalát eh, választottam most és meggyőződésem hogy ez a szakmai függetlenség és ez a szakmaiság az én esetemben teljesülhet. ezt kinyilatkoztathatom hogy ez a függetlenség biztosan teljesülni fog. köszönöm. A zöldek eh, frakció nevében Stász eh, képviselő. Köszönöm, elnök asszony. A jelölt asszonyt én is üdvözlöm, és ahogy Flanagan kollega, én is nagyon örülök, hogy Magyarország egy hölgyet eh, delegált erre a pozícióra, így jobban sikerül talán javítani az egyensúlyon a számvevőszéknél. Ön Fidesz pártagja, jelenleg ugye a többség kormányzást a Fidesz biztosítja. Nos, nem feltétlenül arról híres a Fidesz, hogy a civil szervezetekkel, az NGO-kkal kapcsolatban nagyon barátságos lenne. Ön azt mondta, hogy ez egy szakmai meghallgatás, persze, ez így van. De amikor az ön kormánya azt mondja, hogy a külföldről érkező civil szervezeteknek nyújtott támogatást veszélyt jelenthet Magyarország biztonságára, hát akkor én azt látom, hogy az Európai Unió is támogat civil szervezeteket, közvetlenül finansz, pénzügyi támogatásra ad az Európai Unió is civil szervezeteknek. A kérdésem tehát az, hogy ön egyetérte az országában a többségi kormányzat azon véleményével, hogy a külföldről civileknek, NGO-knak adott pénzügyi támogatás veszélyeztetheti a biztonságot Magyarországon és egyetért eljön azzal, hogyha az európai költségvetésből kapnak támogatást magyar NGO-k, civil szervezetek, amelyek például emberi jogi szervezetek, vagy a demokratikus értékeket akarják védeni, hogy akkor ez veszélyt jelenthet-e a magyar állam belső biztonságára. Azt hiszem, hogy ebben van egy ilyen szakmai elem is, amire nyilvánvalóan tud válaszolni. Köszönöm szépen eh, staes képviselő úrnak ezt a eh, kérdését. Eh, valóban alapvető kérdésről van szó. Szerintem az átláthatóság biztosítása és a szakmaiság biztosítása az egy alapvető kérdés. A civil szervezetek rendkvül színesek, nagyon jó én is egy civil szervezetnek a tagja vagyok alaptója vagyok sőt azt mondom önnek hogy a politikai karrierem a civil világból kezdődött. egy olyan civil szervezetnek voltam a tagja nem elnöke aminek az volt a célja hogy a saját városomat fejleszteni tudjuk mert úgy éreztem hogy többet tudnék tenni egyébként mint hogy az egyetemi katedrán oktatok és én azt gondolom hogy ezt azóta is teszem sőt kibővtettem egy másik szervezettel ami kifejezetten a hölgyekről szól a nőkről szól azokról akikről ön beszélt mert magyarországon is rendkvül sok nagyon hátrányos helyzetben élő család van nagyon hátrányos helyzetben élő nő van gyerekek vannak és az a célom hogy pontosan a saját kapcsolatrendszeremen keresztül és nagyon nehéz forrásokhoz jutni bár ahogy ön mondta a fidesznek a eh, tagja vagyok mégis küzdök ezzel a dologgal semmiféle kormányzati direkt forrás nem áll rendelkezésünkre de nagyon sok jó akaratú ember van akinek a segtségével meg jótékonysági rendezvényeken keresztül tudunk segteni és azt gondolom hogy ha ezt lehet akkor folytatni fogom persze ha összeférhetetlen ezt is megszüntetem mint ahogy a fidesz alelnökségemet meg fogom szüntetni mint ahogy a párttagságomat ha szükséges meg fogom szüntetni. meggyőződésem hogy a civil szervezetekre szükség van mert hogy nagyon sok tevékenységet átvesznek és átvehetnek átvállalhatnak. ugyanakkor azt gondolom hogy nem a tevékenységgel van a baj hanem a tevékenységnek az irányával van, a baj ha az rossz irányba megy. ha rossz irányba megy és nem szolgál az én tevékenységem sem lesz hasznos. hogyha én a civil szervezeti munkámat arra fogom felhasználni hogy miskolc városát tönkretegyem hogy a lehetőségek helyett éppen károkat okozzak akkor baj van. tehát én a kettőt elkülöntem egymástól és meggyőződésem hogy a civil szervezetek többsége majdhogy nem hundred a biztos hogy azért végzi a tevékenységet mert azzal valami hozzáadott értéket akar megjelenteni. ami pedig a forrást illeti nem baj ha van külső forrás ha nem lenne a tagdjakból a civil szervezetek nem tudnának semmiféle eh, lehetőséget adni másoknak. tehát szükséges a támogatás és ebben szükségesek az európai uniós források de szerintem az se baj ha látjuk hogy mik ezek a források. én, én nagyon szvesen elfogadnék a civil szervezetünk nevében már nem azt mondom hogy én mindannyian mert hogy közös döntésről van szó támogatást ha olyan támogatás érkezik ami a célnak megfelelő és egyébként be is számolnék arról mert be is kell számolnom arról hogy mire fordtottam ezeket a forrásokat. tehát amit én, szeretnék és amivel egyetértek az az átláthatóság és a nyilvánosságnak a biztostása. ez járulhat hozzá ahhoz hogy a civil szervezeteknek a működését megfelelően és meggyőződésem hogy pozitvan tudjuk értékelni. ebben az értelemben ezt az elképzelést támogatni tudom. E e frakció kollega. Köszönöm szépen, néhány kérdésem lenne a szakbizottsági tagok tekintetében. Úgy tűnik, hogy nem csak egy magas szintű politikai szerepről tér át egy apolitikus szerepre, hanem ez a szerep olyan pozícióba helyezné önök, önt, amikor az, amit ön tesz, az érdekkonfliktusba kerül a bizottság, a tanács, a parlament tekintetében is. Feltételezem, illetve azt szeretném kérdezni, hogy adná részletesebb kérdést arra, amit Tarand úr vagy Flanagan úr kérdezett. Ez a fajta személy, aki ellenőrzést fog végezni, annyira más szerep, azon túl, hogy meggyőzi a szakbizottságot arról, hogy képes, független és pártatlan módon dolgozni. Itt az a kérdés is fölmerül, hogy mennyire felel meg önnek az, hogy fellépjen valami ellen, amiről úgy gondolja, hogy rossz. Kérdésem, hogy sok időt töltött képviselőként itt a parlamentben. Tudna -e ebből az időszakból adni konkrét példákat arra, amikor valamit a politikai pártja részéről látott, és úgy gondolta, hogy az rossz, és személyesen föllépett ez ellen. Vagy pedig esetleg, ami a politikai frakciója azt mondta, hogy valami rossz, és ön föllépett az ellen, attól függetlenül, hogy ön a pártjához tartozik. Mikor mutatta föl azt a képességét, hogy publikusan föllép valami ellen, amiről úgy gondolja, hogy rossz? Végül ebből következően azra vonatkozóan, hogy politikából átlép ellenőrzési feladatra, hogyan fogja ezt fogadni a nagy közönség, a közvélemény, a közvélemény önt elfogadja olyan személynek, aki ilyen döntést tud hozni, kemény kérdésekre választ tud adni, kemény kérdéseket tud feltenni, és az ellenőrzés megfelelően el tudja látni. Kedves kollégák, én úgy gondolom, hogy ezt a fajta lélekvizsgálatot, amit itt végzünk, egy kicsit messze menő, nem kételkedem azonban abban, hogy biztos van válasz a jelöltnek köszönöm szépen a képviselő úrnak a e, kérdését régi kapcsolatunk van a parlament plenáris üléseiről. E, igen e, az a döntés megszületett bennem nehezen hoztam meg ezt a döntést egyébként hogy tényleg szakértői szakmai szerepre térek át de még egyszer mondom nem idegen tőlem ez a szerep folyamatosan már nem tudom többször hangsúlyozni és többször elmondani lertam megerőstettem az egyetemi világ és az az audit világ amiben dolgoztam e, az arról szólt hogy ott függetlenül e, cselekszem és a szakmaiságomat még eddig senki nem e, kérdőjelezte meg és mindig volt olyan helyzet amikor volt érdekkonfliktus. nem az a feladat hogy ezeket elkerüljük hanem ha szembe találkozunk vele akkor nem lehet fölvállalni azt hogy egy olyan döntést hozzak amikor tudom hogy az érdekkonfliktus eh, feláll. az ellenőrzés egy szakmai eh, szerep. nyilván ha az ellenőrzésnek lesz végeredménye akkor annak megfelelően fogok eljárni ahogy az európai számvevőszék szabályzata kéri ahogy az olaf és az európai számvevőszék közötti intézményközi megállapodás ezt szükségessé teszi. ez a dolgom ezt kell tennem. E, ez nem azt jelenti mint ahogy önnek is mindannyiunknak természetesen van véleményünk van magánvéleményünk hát hogy ne lenne a párton belül a frakción belül is számtalan vélemény van nem fogom önnek felsorolni azt hogy mikor volt számtalan esetben az amikor a párton belül az elnökségi ülésen vagy éppen a frakción belül más véleményen volt mint a többségnek de a végén hoztunk egy döntést és az a döntés amit meghoztunk a frakcióban az közös döntés volt. a demokráciának az a lényege hogy ezt a közös döntést elfogadtuk és nem kérdőjeleztem meg bár lehet hogy volt más véleményem hogy ez a frakció döntés ez miért volt helyes abban a kérdésben mert megbztam a kollégákban akik szakemberek voltak azon a területen hogy jó döntést hoztunk megfelelő helyen hoztuk ezt a döntést. ami meg a közvéleményt illeti hát attól ne izguljon hogy eh, magyarországon rólam azt gondolják hogy eh, egy olyan politikus vagyok akinek nincs eh, véleménye vagy nincs szakmai véleménye. azt gondolják rólam egyébként hogy szakember vagyok merthogy ebből a világból érkeztem és ez jó dolog mert eh, vannak olyan politikusok akik szeretnek beszélni arról is amihez nem értenek én meg az a politikus vagyok aki arról szerettem beszélni amihez értek és amihez nem értettem ott meg elfogadtam azoknak a véleményét akik okosabbak vagy tapasztaltabbak voltak nálam. damit sind wir am ende der ezzel a frakciók képviselőit meghallgattuk. Kérem a többi kollégát, hogy maximum egy percben szóljanak. Zalafranka kolléga először. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném elmondani, hogy ugyanabban a frakcióban ülünk, ugye néhány év óta, soha nem volt alkalmam, hogy kettesben vagy négy szem közbeszélgessünk ugyanakkor a frakcióléseken sokszor találkozom, és nagy megelégedésemre szolgál, hogy a CV-je alapján abszolút megfelel arra a feladatra, amire jelölték. Ugye felkészült adózási szakember, könyvvizsgáló, audit témákhoz nagyon jól ért, itt az Európai Parlamentben is költségvetési kérdésekkel foglalkozott. Röviden átolvastam az írásos kérdésekre adott válaszait, és láttam, hogy Európai Központi Bank vagy nyugdíjintézetekkel is korábban kapcsolatban állt. Most az, hogy a függetlenséget hogyan értelmezi mindenki, az szerintem fontos. Tehát a legfontosabb szerintem a szakmai felkészültség egy konkrét funkciónál, és úgy gondolom, hogy a jelölt esetében nagyon egyértelmű a parlamenti múlt, és nagyon nagy tiszteltem az ő általa végzett munkájának. El szeretném mondani még, elnök asszony, hogy képviselőnek lenni ebben a parlamentben az egy plusz, a, hogyha valaki számvevőszéki tag lesz, a számvevőszéknek fog dolgozni. Nem ő az első, és nem ő az utolsó képviselő, aki átül a számvevőszékbe. A jelenlegi elnök ennek a szakbizottságnak volt korábban a tagja, és több számvőszéki elnök, Fabra Meyes úr, például spanyol szintén kollégám, sajnálatos módon elhunyt, ő is ennek a szakbizottságnak volt a tagja korábban. Jelölt asszony a kérdésekre adott válasz alapján szeretnék csatlakozni más képviselő kérdéséhez is rátérnék erre a konkrét kérdésre. Tehát a kapcsolat a számvevőszék és az Európai Parlament között, a jelentések és a jelentésekre adott re- reakcióknak az időzítése, hogy hogy lehetne azt elérni, hogy gyorsabb legyen itt a kommunikáció kölcsönösen. Második kérdésem a nemzeti ellenőrző hatásokkal való együttműködés. Az Európai Bizottság a nemzeti hatóságok adatait használja föl. Szeretném tudni, hogy ebben a témában mit gondol, és hogy lehetne ezt a helyzetet javítani. Köszönöm, elnök asszony. Kollégi Deutsch, bitte. Deutsch kolléga, tessék. Tisztelt elnök asszony, kedves elnök asszony, ott folytatom, ahol Szalafranka úr eh, abba hagyta. De csináljunk úgy, mintha nem lennének jók a tapasztalataink abból a szempontból, hogy milyen magas szakmai színvonalú munkát végeznek mennyire megfelelnek a független, befolyásmentes európai számvevőszéki munkának azok a számvevők, akik a korábbi években európai parlamenti képviselőként dolgoztak. Jók a tapasztalatunk a bolgár kormány által jelölt számvevőasszony teljesítményét illetően, kiválóak a tapasztalatunk a finn kormány által jelölt számvevő esetében, és remek tapasztalataink vannak, bár az idő még rövid a német kormány által jelölt számvevők esetében. Kapásból ezt a három kiváló kollégát említettem, mindannyian európai parlamenti képviselők voltak, pártpolitikusok voltak, és egyébként eh, a számvevő jelölt asszony szakmai felkészültségének megfelelően kiváló szakmai adottságokkal rendelkeztek, és remek munkát végeznek. Arról se feledkezzünk el, hogy eh, Perszné Gálődikó képviselőasszony két alkalommal az Európai Parlament sok frakciójában dolgozó képviselő bizalmát már kiérdemelte. Titkos szavazás volt, senki nem tudja, a saját szavazatát leszámítva, hogy kire szavazott, de joggal, a matematika törvényei alapján joggal érhetek a gyanúperrel, hogy itt, a mai bizottsági ülésen a legkülönbözőbb frakciókban ülnek emberek, akik két alkalommal támogatták Pelszné Gáli Judikót, hogy az Európai Parlament alelnöke legyen, valószínűleg nem tagadták meg politikai elkötelezettségüket, de bizalomra érdemesnek eh, tartották. A kérdésem az, amit valamennyi számvevőszéki jelöltel kapcsolatban felteszek, hogy eh, segítségünkre lesz-e az Európai Számvevőszék tagjaként, szövetsége lesz -e, szövetségese lesz-e az Európai Parlamentnek, a szakbizottságunknak abban a munkában, hogy végre az Európai Tanács az hagyja abba azt a gyermekeded eh, játékot, aminek köszönhetően, a köszönhetőt idézelben mondom, nem hajlandó érdemi partnere lenni az Európai Tanács zárszámadási eljárásában az Európai Parlamentnek. Megkérdőjelezi az Európai Tanács, az egyébként megítélésünk szerint jogszerű ellenőrző funkcióját az Európai Parlamentnek, E tekintetben mindig fontos, hogy az Európai Parlamentnek legyenek szövetségesei az Európai Számvőszékben, akik ugyancsak azt a szakmai és jogi álláspontot képviselik, hogy az Európai Tanács zárszámadásával kapcsolatban is van jogköre az Európai Parlamentnek. Frau Kollegin Schmidt. Ja, danke. Schmidt kolléganő. Nagyon örülök annak, hogy a jelölt asszony hölgy, és le rázhatja mm, a korábbi előítéleteket. Csak néhány rövid témára szeretnék kitérni. Beszéltünk a külön jelentésekről, ezeknek a számáról, és arról, hogy ezek sokszor eltűnnek a sülyeztőben. A kérdésem a következő. Jó lenne, hogyha a számbevőszéken belül is elgondolkoznának azon, hogy a külön jelentések és a szakbizottsági viták eredményével aztán mi történjen másodszorban az úgynevezett normál, szokványos számbeveszéki jelentésekkel kapcsolatban az a helyzet, hogy az abban foglalt ajánlásokat a bizottság röviden megvitatja, az Európai Bizottság, aztán a nirvánában valahol azok is köddé válnak. Jó lenne, hogyha tovább vinnénk ezeket a jelentéseket, és a benne lévő információknak is lenne következménye, és lenne visszacsatolás ide a parlamentbe is. A harmadik dolog, az információcsere a parlamenttel. Úgy gondolom, hogy a számbevőszék részéről ez azért lehetne intenzívebb, erősebb, mert a mi szakbizottságunk nagyon is érdekelt abban, hogy a hosszú távú hatásokkal rendelkező munka legyen a munkánk, és ne olyan, ami így kipukkad rövid időn belül. Néhány hónappal ezelőtt a lengyel jelöltet nagy többséggel elutasítottuk, de mégis azután a tanács megerősítette. A parlament a jövőbeni működés, tehát nem tudom, hogy fogja abszolválni. Lenegen kollega egy percben. Arról beszélt, hogy védi a női jogokat. Az önpártjának a vezetője, aki ismerünk, az nem igazán támogatja a női jogokat, nem támogatja azt, hogy Magyarországon a nők politikusok legyenek, mert a nők nem tudják ezt a munkát megfelelően ellátni. Remélem, őre ez nem igaz. Remélem, hogy nem ért egyet minden témában az ön vezetőjével. Melyik véleményekkel ér együtt, és amivel nem ért együtt, egyet, ott bármikor fellépette ez ellen. Hiszen itt a munka, azt, a munka az, az is fontos, hogy erős karaktere legyen valakinek. Borzasztónak látom azt, hogy igen, a CV-je tökéletes, de egy olyan pártól jön, ami, hogyha az én családomban élne migránsként, akkor utálata találkozna szembe. Látom, hogy a CV tökéletes, de a menekült nők jogaival mi a helyzet? Azt mondja, hogy a migránsoknak dolgozniuk lehet, akik betörnek az önök országába migránsként, azokat megengedni, hogy dolgozzanak ki ö, nyilvánította el valaha ezt a véleményét a vezetőjének? Kedves kolléga, az ön kérdése nek semmi köze ahhoz, amiről ma itt szó van. Hát attól tartok, hogy a kérdésem igenis összefügg ezzel, hangzik a válasz. Ez a jellem kérdés. Az elnök félbeszakítja felszólalót. Már feltette ezt a kérdést, és egyszerűen nincs időnk arra, hogy ugyanazt a kérdést újra is elmondjuk. Nem kaptam választ arról, hogy kérdőre vonta-e a párt vezetőjét a rasszista nézetei miatt. Szeretném elmondani, hogy itt most nem arról van szó, hogy kinek milyen személyes preferenciái vannak, nem erről szól a mai vita. Nekem fontos az, hogy minden jelöltel fair, igazságos módon járjunk el. Ezek a kérdések nem igazságosak, mert Ilyen kérdéseket még soha nem kér, tettünk fel egy jelöltnek, hogy hol értesz egyet a pártod vezetőjével, és hol nem. Ilyeneket nem szoktunk kérdezni. Szerintem ennek a szakbizottságnak nem is lenne szabad ilyet tennie, nem lenne igazságos. Én vagyok a szakbizottság elnöke, és mint olyan ezt elmondom önnek. Szerintem tartsuk magunkat a témánkhoz, és biztos vagyok abban is, hogy a jelöltnek van erre a kérdésre is válasza öné a szó köszönöm szépen köszönöm az utolsó sornak a kérdéseit természetesen flanagan úrnak is fogok válaszolni sőt schmidt képviselő asszony megengedi önnek válaszolok először annak ellenére hogy kétszer kérdezett bár nem hiszem hogy meggyőzzük egymást de nézze tz éve több mint tz éve egyedüli nőként a fidesz elnökségnek a tagja vagyok. ön szerint ez nem eredmény? lehet hogy ön azt gondolja hogy a fidesznek az elnöke utálja a női politikusokat ahogy mondta ez nem gy van. azt gondolja egyébként hogy a női politikusoknak helye van sőt mást mondok amikor parlamenti képviselő voltam és lehet hogy azt nem találtam meg éppen az interneten most eh, abban az időben női kvóta elnézést kérek most én válaszolok női kvóta kérdése eh, sorra került a parlamentbe óriási vita volt és tudja hogy ki volt az aki az én véleményem mentén engem támogatva ebbe a kérdésbe e, úgy szavazott hogy legyen női kvóta a parlamenten belül? éppen a pártnak az elnöke. az egy másik kérdés hogy megbuktunk ezzel a kérdéssel de úgy buktam meg ezzel a kérdéssel hogy eljöttem akkor ide az európai parlamentbe és szerettem volna támogatást kérni ehhez a kérdéshez de egy baj volt megelőztem a koromat és senki nem volt aki ebbe a kérdésbe támogatott volna de ez nem azt jelenti hogy lemondunk eh, kérdésekről beláttam hogy a női kvóta mint kvóta nem fog átmenni a magyar parlamenten belül és a fideszen belül sem ezért más oldalról közeltettem a kérdést ezért vagyunk politikusok ha kidobnak az egyik ajtón akkor be fogunk menni a másik ajtón és azt mondtam hogy tökéletesen működik a dolog ha a női politika és a családpolitika oldaláról közeltem meg ezt a kérdést mert ha lehetőséget adunk a nőknek akkor nyilvánvalóan fog nőni a számuk vezetői körben is és egyébként pedig eh, sokkal jobban össze tudják hangolni a család és a karrier dolgaikat. de nem gondolom őszintén egyetértek elnök asszonnyal hogy most erről a kérdésről hosszasan kell nekem beszélni mert ha nem a szakmai múltam akkor a politikai múltam hogyha megnézte egészen biztosan eh, utal arra meg megnyilatkozásaim hogy ezt én hogyan eh, képzeltem el. és persze hogy nem értünk a fideszen belül mindennel egyet hát szerintem ön se ért mindennel egyet a pártjával de ez gy van rendjén de attól még annak a pártnak a tagja maradt. én is annak a pártnak a tagja maradtam és egyébként pedig amikor arról van szó van külön véleményem is a kérdésekben és nem fogom most elmondani hogy az elnökségi ülések esetén mikor milyen témában volt külön véleményem mert azt gondolom hogy, hogy nem ide e, tartozik ehhez a kérdéshez. megjegyzem lehet el se hinné nekem hogy egyáltalán nőként van véleményem e, külön véleményem dolgokról e, salafranca képviselő úrnak szeretném megköszönni a, gondolatait ami a szakmai felkészültségemről szólt. igen gy vagyunk mi képviselők egymás mellett dolgozunk egy frakcióban és sokszor azt sem tudjuk vagy nem tartjuk olyan fontosnak mert az itteni munka az fontosabb hogy ki milyen múlttal rendelkezik meg milyen paprjai vannak mert ez lényegtelen a tekintetben hogy egy pártcsaládként közös értékek mentén azon dolgozunk hogy az európai uniót jobbtsuk és lehetőséget teremtsünk a jövő számára a gyerekeink számára. természetesen ami a nemzeti hatóságokat és az európai számvevőszéknek a kapcsolatát illeti azt gondolom hogy rengeteg javtanivaló való lehet benne. tudom hogy erős ez a kijelentés mert hogy kvül vagyok ezen a történeten de azt érzem hogy a nemzeti hatóságok felügyeleti hatóságoknak a munkáját jobban be lehetne integrálni az európai számvevőszék munkájába gy aztán a duplikációk elkerülhetők lennének és erőforrások szabadulnának fel eh, hogy sokkal eh, hatékonyabban tudjuk ezeket eh, felhasználni. de megint visszamegyek oda hogy itt az információ tartalommal van baj és módszertani kérdésekkel van baj ezért a módszertani kérdésekhez is hozzá kell nyúlni ami egy átfogó dolgot igényel de hát nyilvánvaló hogy az együttműködés megkérdőjelezhetetlen sőt a nemzeti számvevőszékeknek pontosan az európai uniós források tekintetében sokkal inkább lehetne a vizsgálatokat elvégezni amit meg, beéptenek. egyetlen egy dolog bár már nem tért rá a kérdés de mégis érinteném itt van ez a többéves kiadási program és az arra vonatkozó nyilatkozat amit a dasz amiről sokszor szó van. nagyon nehéz egy egyéves tehát egy egyszerű mutatóval vagy egy egyszerű kijelentéssel többéves ciklusokat vizsgálni. tehát itt fontos lenne pont a hasznosság miatt akár egy éves vagy félidős felülvizsgálat és a végén a nyilatkozaton túl pedig egy átfogó jelentés. ami a Dajcs képviselő úrnak a kérdését illeti hát igen e, több éve hat hét éve e, talán azzal szembesülünk vagy intés az azt jelenti hogy még talán több is hogy e, bizony az európai parlament mi együtt valamennyien azzal szembesülünk hogy a tanács az nem partner e tekintetben és nem válaszol a kérdésekre. persze nyilván itt az éremnek mindig két oldala van a tanács is mondja a saját véleményét erről a dologról hogy van egy nem tudom one thousand nine hundred and seventy körüli jegyzőkönyv amiben eh, van egy megállaptás arra vonatkozólag hogy egymásnak a dolgaiba nem avatkoznak be és nem minőstik egymásnak a munkáját de én azt gondolom hogy ez nem erről szól hanem itt ez arról szól hogy a végrehajtás hogyan történik meg és a végrehajtásnak az ellenőrzésével kapcsolatos megállaptások és megjegyzem rossz üzenet hogy a tanácson kvül mindenki a bróság az ombudsman mindenki válaszol a parlament megkeresésére kivéve a tanács aki úgy gondolja hogy egy kicsit fölötte áll ezeknek a dolgoknak és nem hajlandó együttműködni. én azt hiszem egyébként az se jó megoldás vagy nem elég jó megoldás hogy a tanács kiteszi a saját honlapjára azt hogy mit gondol erről a kérdésről mert az pontosan azt az üzenetet hordozza hogy hogy nem akarok szóba állni a parlamenttel és a, parlamentnek a kérdéseire nem válaszolok schmidt képviselő asszonynak a kérdésére igen a különjelentések vonatkozásában teljesen egyetértek önnel sokkal koncentráltabban és tematikusabban kellene megfogalmazni az igényeket is mert hogy egyébként erőforrás minden tehát nem, nem lehet az erőforrás allokációval van baj. és még egy probléma hogy az se jó hogyha vannak ezek a különjelentések de a végén nem hasznosulnak a megállaptások ahogy ön fogalmazott eltűnnek a süllyesztőbe. ez azt jelenti hogy ez a jelentés bár erőforrást allokáltunk oda emberi meg mindenféle erőforrást mégsem hasznosul a jelentéseknek az a végső célja hogy hasznosuljanak vagy ahogy ön is mondta ez a visszacsatolás megvalósuljon ha nem akkor paprt fogunk gyártani. hogyha ezek a jelentések amelyek mondjuk a tagállamok felé szólnak ajánlások maradnak és semmiféle visszacsatolás nem lesz vagy a külön jelentéseknek a tartalma e, nem kerül megtárgyalásra és ebből akár jogszabályi javaslat e, nem lesz vagy nem vesszük figyelembe a következő hétéves e, pénzügyi terv elképzeléseit elkésztésekor ezeket a szempontokat akkor nem értük el a célunkat akkor lehet eh, mindenféle teljestményalapú alapú meg mindennek nevezhetjük ezt a jelentést de ez a testület ott fog állni a levegőben és nem fog sem a visszacsatolás megtörténni sem a jobbtási szándék eh, nem fog eh, megvalósulni pedig hát ez a végső célunk. én azt hiszem elnök asszony hogy minden kérdése a saját tehetségem tudásom szerint válaszoltam és köszönöm szépen azt a lehetőséget hogy itt lehettem önök előtt igazán megtisztelő volt ezen a hearingen eh, részt venni. Eh, Még egy kolléga szeretne hozzászólni, tessék. Elnök asszony, igen, úgy gondolom, hogy nem látta, hogy én is kérdést szeretnék feltenni. E, alelnök asszony, üdvözlöm a szakbizottság ülésen. Számomőszéknek nagyon fontos szerepe van az Európai Uniós pénzügyi témák ellenőrzésében. Az OLAF, a csalás elleni szervezet is kompetens a tekintetben, hogy bizonyos szabálytalanságokra felhívja a figyelmet, konkrétan költségvetési csalások esetén Szeretném hangsúlyozni és emlékeztetni arra, hogy a számvevőszék jelezte, vagy jelzi azt, hogy ugye az OLAF bizonyos témákban kompetens, esetleges kivizsgálást is végezhet, akár a számvevőszék ügyeire vonatkozóan is, az olafos kivizsgálások alapján a számvevőszék egyik tagja az Európai Bíróság elé került, és az Európai Bíróság el is ítélte őt. Paradox helyzetnek tűnik, hogy az Olaf ellenőrizi, ellenőriz bizonyos tevékenységeket, beleértve esetlegesen a számvevőszék tagjainak a tevékenységét is, és paradox módon ezzel párhuzamosan az Európai Számvevőszék kivizsgálást végezhet, az OLAF tevékenysége és gyakorlata tekintetében is. Szeretném tudni, hogy erről a helyzetről mi az ön véleménye, ez egy barokkos helyzet, ez akár a gödöllői kastélynak is megfelelő szimbólumot is használhatnék erre vonatkozóan. Hogyan értékeli ezt a helyzetet? Megfelelő ez -e? Megfelele a hatalom megosztás elvének, hatalom szétosztás elvének? természetesen minden rendszernek minden működő rendszernek vannak erősségei gyengeségei és vannak hiányosságai. az hogy mik ezek az csak a működési oldalon derül ki. E, az elmúlt években oly sok változás történt körülöttünk e, folyamatosan sőt a, azt kell mondjam hogy az ellenőrzésnek a tpusa miensége és tartalma is ennek a hétéves e, tervnek az idején jelentős mértékben más elvárásokat fogalmaz meg a számvevőszék felé és ehhez alkalmazkodni kell de az hogy személyek tekintetében ez előfordulhat természetesen látjuk hogy előfordul tehát képtelenség azt mondani akár paradoxon a helyzet akár nem hogy ez eh, nem fordulhat elő. én nem tartok abban semmi eh, kivetnivalót egyébként hogy a számvevőszék teszi a dolgát hogy ellenőrzi a költségvetését az olaf nak nem a költségvetését annak a végrehajtását ellenőrzi és arról nyilatkozatot fogalmaz meg sőt javtási szándéka is lehetnek erről a kérdésről. meg azt sem tartom eh, problémának sőt kifejezetten helyesnek tartom hogy pont annak a paradoxonnak a feloldására amit ön is érzékeltetett itt velünk e, a olaf és a számvevőszék között van egy intézményközi megállapodás. ez az intézményközi megállapodás érinti azokat a határterületeket ahol a problémák felmerülhetnek és egyébként kötelezettségeket is ró a számvevőkre a számvevőszék tagjaira a tekintetben hogyha fölmerül vagy úgy értékelik a jelentésük alapján hogy akár a csalás vagy a korrupció gyanúja fölmerül nekik el kell járni hivatalból egyrészt a számvevőszék E, felé másrészt az intézményközi megállapodás alapján az olaf irányába. természetesen lehet hogy a rendszeren belül van javtanivaló akkor ehhez a megállapodáshoz kell visszanyúlni és ennek a tartalmát kell javtani mert sokszor a gyakorlati tapasztalatokat mint ahogy most is beszéltünk róla célszerű beépteni az elméleti vagy jogszabályi e, keretek e, közé. Nagyon szépen köszönjük, a jelentéstevő kap záráskép szót. Tarándúr parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindig is csodáltam azt, ahogyan ön vezeti a szakbizottságunkat, és majdnem sikerült is behoznunk a lemaradásunkat. Hála önnek. Önnek igaza van, Flanagan úr kérdései túlmentek azon, ami szigorúan véve a meghallgatás tárgya lett volna, de más részről úgy hiszem, hogy mindenkinek meg kell adni a lehetőséget, hogy bármilyen kérdést is fe, mind, bármiféle kérdést feltehessen, hiszen végeredményben mi nagyon különböző választópolgárokat képviselünk. Végezetül Hát nekem egy tervezetet kell írnom, és erről a tervezetről szavazni is fogunk. Már előre elnézést szeretnék kérni, mert lehet, hogy most nagyon ingoványos területre tévedek, de a Flanagan úr mondta, nem minden migráns rossz ember. De talán Flanagan úrnak is el kellene gondolkodnia azon, hogy lehet, hogy nem minden Fidesz párttag rossz ember, és szerintem ennek szellemében megállapíthatjuk, hogy rengeteg mindent megtudhattunk a Álpelc asszony véleményéről, látásmódjáról, és hát nagy a kísértés, hogy pozitív jelentést írjak. Szem előtt tartva azt, hogy a szerződések kérdését is azért feszegetnünk kell előbb-utóbb, mert a teljesen mindegy, hogy hogy szavazunk, a tanácsra nem vagyunk befolyással. Az egész eh, mai gyakorlat, és a múltbeli tevékenységünk, és a jövőbeli tevékenységünk lényege az, hogy ha ez a szakbizottság valamilyen véleményt megfogalmaz, akkor azt a tanács nem másíthassa meg. Én jelentéstevőként ezt gondolom. Köszönöm. Elnök, köszönjük szépen, hát azt hiszem ezzel mindannyian egyetérthetünk. A nyilvános meghallgatás végéhez érkeztünk. A frakciók szeretnének-e röviden tanácskozni? Azokat, akik nem szavazhatnak, illetve akik nem közvetlenül frakció tanácsadók, azok 15 perc erejéig hagyják el kérem a termet. Akik nem képviselők, akik nem frakció tanácsadók, azok hagyják el a termet. A frakcióknak 15 percet adok, hogy röviden megbeszéljék az elhangzottakat, és utána következik a titkos szavazás. 5 perc szünetet tartunk, és 11 óra előtt két perccel folytatjuk a munkát. És időközben kérem azokat, hogy akik nem jogosultak itt lenni a zárt ülésen, azok legyenek szívesek és hagyják.